Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, la... Hölgyeim és Uraim, az ülést folytatjuk, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztották, van-e észrevételük ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A napi rend szerint 5 állásfoglalási indítvány van, Irán az első, Sirin Ebádi esetéről van szó. Mácaki úrnak adom meg a ott két percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, aki most érkezett meg. Sirin Ebádi béke Nobel-díjas